Nem. Most pedig a zöld frakció nevében megadom a szót eh, Scott Kato asszonynak. A legutóbbi eh, mandátum alatt 15 állásfoglalást fogadtunk el Venezuelával kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezek, nem vagyok meggyőződve arról, hogy a venezuelai nép helyzetét ezt megoldotta-e. Eh, minden esetre azt is tudjuk, hogy továbbra is, míg más országokban ignoráljuk az emberi jogok helyzetét, amelyek súlyos migrációs hullámokat indítanak elő, most erre a témára koncentrálunk. Ez teljesen világos, hogy Guaido hatalom átvételi szándéka megbukott. Más dolgok, még mi változott meg a legutóbbi állásfoglalásunk óta? El kell ítélni az emberjogi visszaéléseket, ez az ENSZ-ben megtörtént, és ezzel egyetértünk. Most Barbadoszon egy új kezdeményezés indul, amit mi támogatunk, ahogy a főképviselő is. Az állásfoglalás problematikus, de reméljük, hogy hogy egy közvetített megoldásra tudunk jutni, amelyet minden venezuelai elfogad, és amely mindenkinek javára válik, és ez az, amely mellett támogatást kell szereznünk ebben a házban. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót az ID frakció nevében Olivier úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Venezuela, itt egy eh, humán, eh, emberiségi dráma játszódik le, és eh, látjuk, hogy milyen a kollektivista rendszernek milyen szörnyű hatásai vannak úgy tűnik, hogy itt kettős hiba merül fel Venezuelával kapcsolatban. Itt az amerikai a pozíció amely Guidót eh, támogatja, eh, ez Trump álláspontja, és másik oldalon itt áll az európai eh, szervezet, Eh, amelynek a zászlója a kék zászló csillagokkal, amely egyébként pedig nem is az ő jelképe. Egy brutális konfliktusba avatkozik be, eh, amely egy belső konfliktus, eh, amely pedig egy szörnyű drámába trollkolhat. Olaszország egy kiegyensúlyozott álláspontot fogadott el. Az Európai Unió elveszítette az egységét, megosztott lett, és ez az, ami ma visszafogja abban, hogy mediátor szerepet játszom, pedig ez annyira fontos lenne. Ennyire szomorú a helyzet, és ez tanulságokkal szolgál számunkra. Köszönöm szépen! Most megadom a szót Fotiga asszonynak másfél percre az EKL frakció nevében tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, 2017-ben a Szaharov díjjal tüntettük ki a venezuelai ellenzéket. Sajnálatos módon a Maduro rezsim azóta is elég erős. Úgy tűnik, hogy az emberi jogok súlyos megsértése, megsértésére került sor, a demokratikus ellenzék megfélemlítésére és tömeges letartóztatásokra. Aggodalmunkat fejezzük ki amiatt is, hogy hiperinfláció van az országban, E, és szörnyű a gazdasági helyzet, e, a járványok ütötték fel a fejüket, nincs, fej, nincs e, gyógyszerellátás, megfelelő gyógyszerellátás, és főleg az idősek és a gyermekek szenvednek ettől a helyzettől. Közben a migrációs válság alakult ki, ennek átgyűrűző hatása van az egész régióra. Mégis van egy kis remény a diplomáciai e, erőfeszítések e, terén. Én óvatosan bizakodó vagyok a barbadoszi folyamattal kapcsolatban, és egyértelműen támogatom Mogherini asszony erőfeszítéseit. Köszönöm. Grazie mille. Köszönöm szépen. A GUE képviseletében eh, Pineda Marin úrnak adom meg a szót. Parancsoljon, uram! Köszönöm szépen. egy múlt századi katalán politikus azt mondta, hogy a politikában minden, mindent meg lehet tenni, amivel az emberek, a politikusok nevetségesé teszik magukat. Most ezt csinálja az Európai Parlament. Tajani elnöksége alatt az Európai Parlament Guaidót elismerte egy olyan ország elnökének, amelynek van egy demokratikusan megválasztott elnöke. Ez a pucskísérlet kudarcot vallott, és most Guaidó megint megpróbál visszatérni, meg próbál nyomást gyakorolni, de hát ez nem működik. A nemzetközi jogot tiszteletbe kell tartani, a be nem avatkozás elvét, a nemzetek szuverén jogát, ezt tiszteletbe kell tartani. Persze lehet aggódni a venezuelai nép miatt, de Mogherini asszonynak most már abba kellene hagyni ezt a fenyegetőzést a szankciókkal, sokkal mérsékeltebb nyelvezetre, hangvételre lenne szükség, és a venezuelai nép majd a jövőben maga dönti el, hogy mit akar demokratikusan kell fellépni. Köszönöm szépen. Roland úr, egy percben. Köszönöm szépen, Kasszáda elnök úr. A venezuelai helyzet példa arra, hogy mi történik akkor, hogyha a szocialista ideológia győz, ezt le kell győznünk Európában. Nagyon zavaró volt ma délelőtt is, ahogyan a baloldal viselkedett. A szocialista agendában az van, hogy legyen több bürokrácia, amíg eljuttunk egy gazdasági utópiához. Ez teljesen félrevezető stratégia. Több gazdasági szabadságra van szükség. Amit ma délelőtt hallottam, ez ennek az ellentétje. Felik Hild, illetve Felik Hayek közgazdász, az, aki ezt nagyon jól kifejtette. Egy, azt látjuk, hogy egy teljesen tömény szocializmus Venezuelában, hova vezet több millió százalékos infláció. Az ország gazdasága, ami már az elmúlt években is felére csüllett, további 25 százalékkal zsugorodott. A beavatkozással e, lehet, hogy e, önök jobban érzik magukat, ez egy show, de a bátor ellenzéki vezetőt, Guaidót és támogatóit ezzel nem segítik eléggé. Köszönöm szépen. Egy kék kártyás kérdésre hajlandó válaszolni? Harvard képviselő szeretne kérdezni. Harvard úr. Roland úr nagyon hatásosan fejtett ki néhány pontot. Hogyha, azt szeretném kérdezni, hogyha tovább folytatódik a Brexit folyamat, akkor mit tenne a Persze multilaterális megoldásra van szükség. domanda e Hát ez tényleg nagyon rövid kérdés, rövid válasz volt. López eh, Zsil képviseli a szó egy percben. Elnök úr, Mogherini asszony, venezuelaiként, spanyolként felemelő érzés számomra, hogy itt most felszólalhatok. Az emberi jogi főbiztos Michel Batelé egy követeléssel állt elő az emberi jogsértések miatt kínzásokról, politikai ellenfelek meggyilkolásáról szólnak jelentések. És amikor a Szaharov díjat egy venezuelainak ítéltük, akkor is elismertük, hogy ez, ez, ez így van. Fel, megoldásra van szükség, de ez párbeszéden keresztül kell, hogy történjen. Szeretnék még koordinátorként is utalni arra, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy tisztességes, transzparens választásokra kerüljön sor az országban, és a nemzetközi közösségnek is el kell ismerni a választás eredményét. Márciusban elfogadtunk egy állásfoglalást, Ugye létrejött ez a kontaktcsoport, a Lima csoporttal együtt, és tényleg ez az egyetlen út, hogy elérjük Venezuela demokratizálódását. Minden demokratikus frakciót felszólítok arra, hogy támogassák ezt a nyilatkozatot, abba kell hagyni a szisztematikus erőszakot, az emberi jogok megsértését, és egyetlen az államnak a lerombolását lunghi fatevi dare più tempo dai vostri gruppi non mettetemi in difficoltà per favore. Kérem kollégáim, hogyha hosszabb beszédeket akarnak tartani, akkor legközelebb hosszabb felszállási időt kérjenek, mert nagyon nehéz helyzetbe hoznak így minket. Köszönöm szépen. Az ENSZ jelentése azt mutatja, hogy továbbra is az emberi jogi megs- jogok megsértése folyamatosan egyre súlyosabb, a jogállamiság egyre nagyobb veszélyeknek van kitéve, egyre nagyobb ne- nehézségekkel néznek szembe a venezuelaiak. Senki nem szabadna magára hagyni egy ilyen helyzetben. De beszéljünk világosan, nagyon fontos az, hogy megvédjük azokat, akik nem vándorolnak el az országból, akik a helyszínen, helyszínen maradnak, Venezuelában maradnak, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a válságot békésen oldjuk meg, támogatni kell a diplomáciai erőfeszítéseket az Európai Uniónak most folytatnia kell a kiegyensúlyozó szerepét, és a szükséges változásokon kell dolgozni azért, hogy szabad és igazságos választásokat tudjanak tartani, amelyek nyitottak minden politikai erő előtt, és amelyek nyitottak a nemzetközi megfigyelők előtt is. Köszönöm szépen, Rafael a képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt külügyi főképviselő asszony. A venezuelai helyzet nagyon nagy aggodalomra ad okot. Négy millió venezuelai hagyta el a hazáját, és ez így a második legnagyobb, szria után a második legnagyobb hazájukat elhagyni kényszerülő emberek válságáról van szó. Tehát erkölcsi kötelességünk az, hogy aki emiatt védelmet kér, azt ö, annak segítséget adjunk. Korábban egyébként én is ö, láttam ezt, amikor a ö, am, amikor ott jártam, és azt látom, hogy e, a venezuelai menekültek a holland holland illetőségű szigetekre vándorolnak, akkor már lassan néhány helyen a lakosság 10%-át is eléri az arányunk, ezért minden diplomáciai lehetőséget meg kell ragadnunk, és az európai migrációs alapokból ö, finanszírozást kell ö, adnunk, és az európai menek, migrációs ö, és menekült támogató ö, lehetőségeket is ki, ki kell használni ennek a helyzetnek a támogatására. Köszönöm szépen, most Tes úr kap szót egy percre. Tisztelt Mogherini asszony, meg vagyok elégedve, amikor látom, hogy egy olyan állásfoglalási indítványt tudtunk készíteni, amely, a, amelyet a parlament nagy többsége támogatni fog, és ilyen módon hangsúlyozni tudjuk, hogy milyen brutális tragédia folyik Venezuelában már évek óta, és hogy a helyzethez kialakított passzív hozzáálláson változtatni kell. Ön Mogherini asszony egyelőre csak meghosszabbította a szenvedést a helyet, hogy segített volna a helyzeten. Igazából nem ideológiai diktát, diktatúráról van szó, hanem egy bűnöző bandának az uralmáról, akit egy olyan operációs központ is védelem, védelmez, amelyet Kubában működik, és tőlünk az Európai Unió részéről is nagyon sokan véz, védték az ön mandátuma alatt. Tehát Európának nagyon is nagy része van abban, ami Venezuelában eddig megtörtént. Az ott élő bűnözők, megfelelőképpen meg kell szorongatnunk, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem fog előre mozdulni a tárgyalás, ahogy eddig sem történt meg. Tehát ez a, ennek a fenyegetésnek szankcióknak kell lehet lenni, vagy bármi másnak, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy mozduljanak a tárgyalások partnernek. Köszönöm szépen, Kulogló úr kapja meg a szót egy percre. Jó napot, jó estét kívánok! Egy nagyon konkrét kérdést szeretnék feltenni. Nemrég eh, Venezuelában katonai pucs volt. Ezt miért nem ítélte el? Támogatja a katonai pucsokat? Katonai diktatúrákban? Miért nem ítélte el ezt ön? Második kérdésem, most végre elindult egy tárgyalási folyamat Norvégiának köszönhetően. Miért ö, ö, ilyen agresszív ez az állásfoglalás? Miért nem adunk nekik egy esélyt? Miért öntünk olajat a tűzre az álláspontunkkal? És hogyha ugyanez másik országban történik meg, tehát az emberi jogokat ilyen súlyosan megsértik, ahol ö, darabokra tépik a disszidenseket, például Szaudi-Arábiában, ott ő az, az ők elnökével, ők, ő elnökükkel ö, tárgyalna? Nem, nem ismerné előke őt. Mogherini asszony ismerjük el, hogy ez mind azért van, mert Szaúd-Arábia az olaj miatt ö, biztonságban van, viszont Venezuela nincs. Per un minuto, please. Köszönöm szépen, Sincsics képviselő következik egy percet, tessék. Iván. Köszönöm szépen. Azért kértem szót, hogy a katonai megoldások ellene melyek szót. A pacifizmus, a béke megoldás, békés megoldás elengedhetetlen Venezuelában. Beszélhetünk az emberi jogok megsértéséről Venezuelában, de miért nem beszélünk arról, hogy az emberi jogokat Szaudarábiában is megsértik. Az ottani hatalom ellenőrzése alatt tartó, tartja az olajtermelést, megtehetnek bármit. Nem beszélünk az nők emberi jogairól, a női jogokról Szaudarábiában, erről a témáról nem fogadunk el állásfoglalást. Ez kétszínűség, és meddig fog ez tartani? Emellett szeretnék szólni az Egyesült Államok birodalmi politikájával eh, kapcsolatban is, akár demokraták, akár republikánusok vannak hatalmon, a közép-amerikai, dél-amerikai országokkal szemben eh, birodalmi politikát folytatnak. Nem ez az, ut- az első alkalom, hogy az Egyesült Államok eh, ilyen helyzetben manőverezi magát. El kell ítélnünk minden diktatúrát, de segítenünk kell Venezuelának abban, hogy a maga győzze le ezt az imperializmust. Köszönöm szépen, Milán Mon következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A venezuelai helyzet napról napra rosszabb. A Maduro kormány, ahogy ezt a Michel Bachelet jelentés is megmutatja, az emberi jogokat megsérti, és ezt tudtuk az, hogy most Velakosztát is megölték, ez újabb bizonyíték arra, hogy súlyos emberi jogi jogsértésekre kerül sor. Ezért nagyon gyors változásokra van szükség, a politikai bebörtönzötteket szabadon kell engedni, az átmeneti kormányra, átmeneti kormányra van szükség, és szabad választásokra. A barbadoszi folyamatnak gyors eredményre kell jutni, és nem lehet eh, megengedni azt, hogy a Maduro rezsim arra használja ki ezt a folyamatot, hogy időt nyerjen, mint ahogy ez korábban is volt az Európai Uniónak erősebb, egyértelműbb szerepet kell vállalnia. Egyértelműen el kell ítélnie a tanácsnak ezt a tragédiát. Az Európai Parlament utalt rá, hogy Guaidót gyorsan el kell ismerni. Néhány hónapja ezt már elmondtuk. Az Európai Uniónak a Lima csoporttal együtt kell működnie, és a nemzetközösség nagy részével, hogy ezt a rettenetes rémálmot lezárjuk. Köszönöm szépen, volt képviselő következik egy percre. A humanitárius, politikai és gazdasági válság, amely Venezuelában most folyik, erre gyors választ kell adni. A legutóbbi UNHCR jelentés nagyon aggasztó, hiszen egyetemű képet fest az emberjogi helyzetről, riasztó képet. Az egyetlen lehetőség az, hogy arra, hogy kirá, kikecmeregjenek ebből a zsákutcából, ez a tárgyalások útja, diplomácia útja. A nőket, a gyermekeket, a kisebbségeket is figyelembe kell venni az inkluzív béke folyamatról szóló tárgyalásokban. Béke békés megoldásra kell jutni. E, a tárgyalási folyamatot most e, Norvégia elnökli. Az Európai, Uniónak, az Európai Unió támogatja ezeket a tárgyalásokat, és eh, hadd hangsúlyozom még egyszer, a háború nem megoldás. Venezuela jövőjét nem lehet erőszakra építeni, konstruktív tárgyalásokra van szükség. Továbbra is pozitív szellemben kell együttműködni, hogy elérjük a célunkat, a szabad, tisztességes választások megtartását nemzetközi megfigyelőkkel az Európai Unió által vezetett nemzetközi kontaktcsoport által meghatározott előfeltételeket aláírom, amelyeknek az egyike a politikai fogvatartottak szabadon bocsátása. Köszönöm szépen a következő képviselő, Fidenza Carlo, egy perc. Grazie Presidente, onorevole Mogherini, è tempo di bilanci anche per il somma. Köszönöm szépen, Tisztelt Mogherini asszony, eljött az ideje annak, hogy mérleget vonjunk az elmúlt öt év kapcsán. Voltak negatív dolgok is, de ami Venezuelát illeti, el kell ismernünk, hogy a bizottság valóban fontos dolgokat tett. Néhány hónappal ezelőtt a tanácsnak nem sikerült elfogadni egy állásfoglalást, amelyben Guaidót támogatták volna. Az én hazám Olaszország nem volt hajlandó ezt elá, aláírni. Több millióan élnek nagyon rossz körülmények között, több millióan hagyták el az országot. Ezek valós menekültek, és a közvélemény igazából nem is figyel ezekre a milliókra, a, hogyan ezt Robert Saviano is elmondta, valódi menekültekkel kapcsolatban diplomáciai erőfeszítésekre van szükség. Felhívjuk a bizottságot arra, hogy támogassák azt a folyamatot, amely Norvégia közvetítésével indult el, és ennek eredményeképpen egy transzparensebb helyzetet kell létrehozni. A püspöki konferencia fontos tevékenységét is szeretném kiemelni Venezuelában. Néhány nap alatt sikerült elírniük azt, hogy talán hamarosan ki lehet írni az új elnök választásokat. A következő felszólalunk, úgy látom nincs itt a teremben. Ó, de mégis visszajött. Nikola Alavaros úr, üdvözlöm. Egy percben öné a szó. Nos, a kormány elismer, nem volt hajlandó elismerni Guaidót, az USA támogatatját. Az EU pedig elfogadhatatlan állásfoglalást alakított ki, amelyet a Siriza eh, kormány is támogatta az USA, az EU és szövetségeseik fellépései szembe mennek a demokratikusan megválasztott elnök akaratával és a venezuelai emberek akaratával, akik saját maguk akarnak dönteni országuk gazdasági, politikai fejlődéséről határozottan el kell ítélni az amerikai, illetve az EU általi beavatkozást Venezuelában demokráciára van szükség. A Syriza is kettős játékot játszik, a kommunisták pedig nem támogatják igazán a venezuelai népet. Köszönöm, Léga úr következik. Köszönöm, tisztelt főképviselő asszony. A kommunizmus ördögének sok arca van, és Venezuelában ez az arc Nicolas Maduro arca, aki egy ilyen gazdag országot volt képes tönkretenni. Az infláció a becslések szerint 10 millió százalék lesz 2019 végére. A venezuelaiak éhen halnak egyszerűen az otthonaikban. Maduroz biztonsági eh, emberei, eh, ki sok embert eh, megkínoznak. Az év végéig 5 millió lesz azoknak a száma, akik elmenekültek az országból. A venezuelaiakat azonban nem sikerült azért legyőzni. Guaidó egy legitim interim elnök, és az EU tagállamainak a többsége el is ismerte őt ennek azért még több olyan tagállam van, akik Maduro illegitim rezsimét támogatják. Mazuro, Mazuro, Maduro bűncselekményeket követel a bátor venezuelaiakkal szemben, és a dolgok talán nem úgy alakulnak, mint ahogy remélték. Az lpp e és kollégákat szólítom fel arra, hogy vállaljanak vezető szerepet a Venezuelával kapcsolatos politikában, és el kell ítélni Madurot az emberiség elleni bűncselekmények miatt. Köszönöm, Beata Kempa asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Venezuelában eszkalálódik eh, a humanitárius helyzet, napról napra romlik a helyzet. A nemzetközi közösség, ennek előtt az Európai Unió nem teszi meg, amire az ellenzéknek szüksége lenne. Jó, haladnak az egyeztetések Barbadoson, de ez még nem elég megnyugtató számunkra. Ugyanis csak nemzetközi nyomásra ült le egyáltalán a Maduro rezsim a tárgyaló asztalhoz. A sok millió éhezőre kell gondolnunk. Négy millióan elmenekültek az országból, mindenkelőtt nők, gyermekek alul tápláltak, és nagyon sokan menekülnek Csillébe, Ekvadorba, Kolumbiába, annyira e, alacsonyak a jövedelmek, nincsenek gyógyszerek, és nagyon kevés a gyógyszersegély is. Lengyel humanitárius szervezetek segítenek Venezuelának. Nagyon fontos az is, az a segítség, amit az egyházi szervezetek nyújtanak. Az EU is kell, hogy segítsen Venezuelának. Konkrét intézkedéseket kell, hogy megtegyen az EU. A lengyel minta, a lengyel példa alapján ott helyben kell közvetlenül segíteni. Köszönöm. A hozzászólók listáján nincs több név, akkor rátérünk a KedsDI-ra, spontán hozzászólásokra. 5 percünk van, és négy hozzászólónk. Bilbao Paradicsi asszonynal kezdjük a sort. Köszönöm szépen. Mogherini asszony, az ENSZ jelentésének a következtetéseiben az szerepel, hogy minden korábbinál sürgetőbb feladat a humanitárius segítségnyújtás nagy szenvedések közepette élnek az emberek, borzasztó módon megsértik az emberi jogokat. Egy úti terv létezik, de mindenek előtt szabad választásokra van szükség, és nemzetközi ellenőrzésre, megfigyelőkre, akik garantálhatják, hogy valóban minden jogszerűen zajlik. Ami az elüldözötteket, a meggyilkoltakat illeti erről sokat hallottunk, nincs elég gyógyszer, nagy az éhezés, folytatódnak a rezsimmel szembeni szankciók, és ezen az úton kell tovább menni. Köszönöm szépen. Volesznék úré a szó. Köszönöm, elnök úr hogyha az európaiakat valóban érdekelnék a venezuelai emberek, akkor élelmiszert és gyógyszert küldenének nekik, a venezuelai választott kormányjal mert Nem kell szeretni Madurot, de őt megválasztották, és a népet kellene, hogy kell segítsük annak érdekében, hogy a brutális amerikai szankciók ellen tudjunk dolgozni, hiszen semmi értelme nincs ezeknek, ez csak egy új fajtája a terrorizmusnak, és így a legérzékenyebbek fognak legtöbbet szenvedni. Sokkal jobb lenne az, hogy hogyha az, az amerikai hadsereg megszállná az egész országot, és akkor legalább joguk lenne a venezuelaiaknak az önvédelemre. Ez a legrosszabb gazdasági háborús fajta. Az, hogy Guaidót támogatják, az egyszerűen ö, ö, nagyon nagy, hatalmas hiba volt, és egyszerűen, hogyha azt mondjuk, hogy érdekel minket a nemzetközi jog, hát a nemzetközi jog ellen van ez száz százalékig, és ezt, az, ezt a jogászok is be fogják bizonyítani. Köszönöm szépen, Nikléa asszonyé a szó. Teljesen világos elnök úr, hogy Juan Guaidó elismerése, mint a parlament ideiglenes elnöke nem csak illegális, a venezuelai, illetve a nemzetközi jogszabályok szerint is, hanem egyszerűen nem működik. Az, hogy itt az emberek idejönnek és humanitárius katasztrófáról beszélnek, és milliónyi menekültről, és ugyanakkor azt mondják, hogy több szankcióra, több célzott intézkedésre van szükség. Én úgy gondolom, hogy ez a kétszínűségnek a szója. A venezuelai emberi jog sértésekről beszélni, miközben a brazil elnökkel most tettünk egy olyan megállapodást, most készítettünk megállapodást, miközben ő azt mondja, hogy le fogja lőtni a venezuelaiakat. Miért nem biztosítjuk inkább azt, hogy az világszinten, világszerte mindenhol befagyasztott eszközeiket visszakapják ezek az emberek, és hogy akkor lehessen végre az éhező embereknek nemzetközi humanitárius segélyszervezetek által adott segélyt juttatni. Ez így, ahogy ez így folyik, nem fog működni. Elnök, köszönöm szépen. Ulrik Milán úré a szó. Tisztelt Mogherini asszony! Az állásfoglalás tervezetet nagyon figyelmesen hallgattam, de csak kliséket hallottam, és az Európai Uniós jogszabályok megsértését. Semmiféle értelme nincsenek az egész állásfoglalásnak, csak az jelenlegi EU gyengességeit tükrözi. A jelenlegi helyzet Venezuelában úgy, úgy, ahogy Líbiában, Irakban és Iránban is az agresszív amerikai külpolitikának köszönhető, a titkos szolgálat és az a hadsereg, amely az egész világon, világon mindenféle konfliktusokat okoz. Jól működő nemzetállamok voltak, probléma nélkül működtek, de az olaj és a pénz miatt tönkretették őket, és ezt az állásfoglalás tervezet nem tartalmazza, úgyhogy ebből a szempontból nagyon is gyenge az állásfoglalás. Elnök, köszönöm szépen, lejárt az 5 perc, és a ciklus további részében mindenképpen be fogom tartani ezt az 5 perces szabályt a spontán felszólalások során de most van egy, még egy felszólaló, akivel kivételt teszek, de a jövőben arra fogok, azon fogok dolgozni, hogy a spontán felszólalások alatt mindenki nagyon szigorúan betartsa a felszólási időt. De most Pereira kollégának még kivételesen megadom a szót. Önné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen. E Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a parlament teljesen kétszínű, és megpróbál indokolni egy olyan eljárást, ami e, elfogadhatatlan Venezuelával kapcsolatban. kapcsolatban az Egyesült Államok érdekeit követi, amely kihasználja ezt a régiót, ugyanazokat a folyamatos, folyamatosan ugyanazokat az érveket használja a szabotást, a szankciót, az gazdasági blokkolást, pénzügyi blokkolást, a diplomáciát, diplomáciai blokkolást, és egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a venezuelaiak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha béke érdekében dolgozzunk, a békét eh, tartsuk szem előtt, eh, és a venezuelaik érdekeit. Eh, nekik kell dönteniük a jövőjükről, és nekük kell a helyzetre megoldást találni. Köszönöm szépen. A hozzászólók listáját lezárom. Kérem az alelnököt és a főképviselő asszonyt, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ebben a plenárisban még senkit nem hallottam, aki azt mondta volna, hogy katonailag el kellene foglalni egy országot. Ez sokkol engem, ez megrettent engem, és azt gondolom, hogy büszk, büszkéknek kell lennünk az Európai Unióra, az Európai Unió munkájára, az ENSZ ügynökségeinek munkájára, amelynek a célja az volt, hogy folyamatosan azon dolgoztak, hogy lecsillapítsák a helyzetet, a katonai eszkalációt elkerüljék, tették az országon kívül, az országon belül. Mi voltunk azok, akik az ENSZ ügynökségekkel, a humanitárius ügynökségekkel együttműködve lehetővé tettük azt, hogy ők be tudjanak lépni, hogy elvigyék, eljuttassák a segítséget az a polgároknak. Valószínűleg mi vagyunk a legnagyobb donor donorok a venezuelai nép számára. Remélem, hogy ezt nem felejtik el, és valóban remélem, én most már csak néhány hónapig dolgozom itt, és működök együtt a parlamenttel ebben a funkcióban, és remélem, de remélem, hogy az elkövetkezendő öt évben önök kizárják a katonai intervenciót, a katonai beavatkozást. Ez engem európaiként aggaszt, megrémít, és remélem, hogy ezt nem gondolják komolyan, hiszen mi tudjuk Európában, hogy mi a háború, és azt gondolom, hogy a világban folytatott munkánknak a, eh, a, a eh, hitelességét pontosan a történelmünk adja, amely tele van vérontással, és amely megtanított bennünket arra, hogy ez nem jó eh, megoldás. Folytatnunk kell a békés együttműködésre irányuló törekvést, a békés megoldást, mindenféle katonai, katonai fellépést ki kell zárni, demokratikus megoldásra kell törekedni, e, demokratikus választásokkal, <clears throat> és garantálnunk kell, hogy ezek tisztességesek és szabadok legyenek végre. Harmadszor pedig ez a párbeszédet is magába foglalja, a diplomáciai elkötelezettséget, teljes támogatást, amit mi adtunk még az előtt, hogy a Norvégia által mediált tárgyalások elkezdődtek. De mi továbbra is támogatjuk ezeket, persze tudjuk, nem vagyunk naivak, tudjuk, hogy korábban a tárgyalások nagyon nehéznek bizonyultak, de Világos a struktúra, világos a perspektíva. Azt gondolom, hogy nekem van egy bizonyos felelősségem, az Európai Tanácsnak is van, itt kellene, hogy üljön a plenáris másik oldalán, hogy támogatjuk ezt a lehetőséget, ezt az esélyt, a demokratikus békés átalakulás lehetőségét, amely megtörténhet politikai eh, eszközökkel. ebbe a szankciók is beletartoznak. Azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy az Európai Unió milyen politikákat foganatosít, és milyeneket nem. Az Európai Unió nem alkalmaz szankciókat egy ország vagy egy népe ellen. A mi intézkedéseink egyes személyek ellen irányulnak, akik felelősek az emberjogi jogsértésekért. Ezt világosan szeretném eh, leszögezni végül, de nem utolsó sorban, ami a humanitárius segítségnyújtást illeti. Azt gondolom folytatnunk kell azt, hogy eh, forrásokat állítsunk rendelkezésre. Legutóbb az ENSZ humanitárius segítségnyújtásáért felelős titkársággal beszéltem, és ők azt mondták, hogy a legnagyobb probléma a humanitárius segítségnyújtásban a forráshiány. Ez sokkal nagyobb probléma, mint a hozzáférés nehézségei. Nekünk, az európaiaknak a felelősségünk az, hogy erősítsük, növeljük a forrásokat, nagyon sokan akár képviselők közül is rokoni kapcsolatban állhatnak venezuelai családokkal. Támogatnunk kell ezeket az embereket, ezeket a családokat, az venezuelai népet gyógyszerrel, élelmiszerrel, a humanitárius segítségnyújtást erősíteni kell. Meg kell próbálni eljutni az átlátható, tisztességes, hiteles választásokig. És nem ignorálhatjuk azt, hogy mindeközben a népnek eltakadhatatlan humanitárius igényei vannak. És emellett támogatnunk kell a munkát az, az egyéni célzott intézkedésekkel, mint ahogy mondtam, a legutóbbi jelentés eredményeit figyelembe véve, amely az emberi jogi jogsértésekről szól. Remélem, hogy a parlament nagy többséggel támogatja majd ezt a megközelítést, hiszen az Európai Parlament egyértelmű hangja, az európai intézmények egyértelmű fellépése biztos, hogy kulcsfontosságú szerepet ad nekünk a régióban. Mexikótól kezdve a nemzetközi kontaktcsoport tagországaiig az az elvárás, hogy az Európai Unió, hogy Európa a megoldás része legyen, amely békés és demokratikus kell, hogy legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mogherini alelnök asszony. Az eszmecsere lezárásakor még szeretnék tájékoztatni, tájékoztatást adni arról, hogy hat állásfoglalást adtak be. Csütörtökön lesz erről a szavazás. Ezzel lezártam ezt a napi rendi pontot, és rátérhetünk a következő pontra. Az alelnök asszony nyilatkozata a perzsövölveli helyzettel kapcsolatban. Mogherini asszony ismét öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Ez az öböl nagyon közel van Európához, ez a régiónk része, és az öbölbeli helyzet összefügg a mi biztonsági helyzetünkkel. Az iráni nukleáris megállapodás mindenek előtt számunkra, európaiak számára a biztonsági érdekeink része. Nem akarjuk azt, hogy katonai helyzet eszkalálódjon itt a régiónkban, és nem akarjuk, hogy atomfegyver kezési verseny alakuljon ki ebben a régióban. Sokszor elmondtuk, a nukleáris megalapodás nélkül a közel-keleti helyzet, ami már enélkül is elég bonyolult, még nehezebbé, még sokkal nehezebbé válna, mint amilyen most. Mi mindig is ezt mondtuk. És most úgy tűnik, hogy a kapcsolatban egyre nagyobb az egyetértés. Még azok is, akik korábban szkeptikusak voltak, vagy nagyon szkeptikusan ítélték meg ezt a megállapodást, most úgy látják, hogy sokkal rosszabb a helyzet nélkül, a megállapodás nélkül. Minden beszélgetésem ezt erősíti meg, amit a zöböl menti országok képviselével folytattam. Irak és Kuwait vezetőivel is találkoztam, a régióban tett múlt szombat és vasárnapi látogatásom kapcsán. Arról beszéltünk, hogy lehet megakadályozni a helyzet további eszkalálódását, milyen kezdeményezések születhetnek magában a régióban, és hogy eljussunk a legfontosabb szereplők között a kölcsönös bizalom minimális szintjére senki nem akar háborút, senki nem mondja azt, hogy háborúra törekszik. A régióban ezt senki nem mondja, senki nem mond ilyet, de különösen egy ilyen régióban, mint amiről beszélünk, mégis nagyon-nagyon ne, nagyon veszélyes pirája alakulat ki a konfrontációknak. Ezért szólítjuk fel mi európaiakat, az összes fontos szereplőt arra, hogy racionálisan cselekedjenek, és visszafogottan. Mindent megteszünk, hogy meg mentsük a nukleáris megállapodást az USA kivonalása után is. A 28 tagállam külügyminiszterének tanácsülésén az összes miniszter miniszter um, aláírta azt is egyetértett azzal, hogy tegyünk meg mindent, uh, még a rendkívül nehéz körülmények között is, a nukleáris megállapodás uh, megőrzése érdekében. Önök jól ismerik a helyzetet, talán még soha nem volt ennyire nehéz a helyzet, mint most. 14 hónappal azután, hogy az USA kilépett a megállapodásból, Irán bejelentette, hogy fokozatosan visszavonja a megállapodásnak való megfelelését, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ügyek követelt meg, állapított meg követeléseket, amelyeknek Irán korábban teljes mértékben megfelelt, de most az magasabb dúsítású urániumból egyre nagyobb mennyiséget halmoz fel, és ez már nincs összhangban a megállapodásban francia, német és brit külügyminiszterrel együtt felszólítjuk Iránt arra, hogy térjen vissza a megállapodásnak való teljes megfeleléshez. De tegyük emellé, hogy amióta megszületett a megállapodás, néhány nappal ezelőttig Irán teljes mértékben betartotta a megállapodásban foglaltakat. A helyzet még visszafordítható, és nem utal semmi arra, hogy Iránnak az lenne a szándéka, hogy visszatérjen a korábbi nukleáris programjához. De ugyanakkor világosá szeretném tenni, minél tovább megy Irán ezen az úton, annál nehéz lesz technikailag is visszalépni. Világosan kérjük Iránt arra, hogy térjen vissza a korábbi állapothoz, amikor is teljes mértékben teljesítette a megállapodást. Ez a mi érdekünk, ez Irán érdeke is, mindenkinek ez az érdeke. És ez az érdek állt a nukleáris megállapodás megkötésének a hátterében. Egy ilyen megállapodás valamennyiünknek az érdeke volt, és az egész világon a kollektív biztonság ezt kívánta meg. Az uniós tagállamok megtettünk mindent azért, hogy enyhítsük az USA egyoldalú lépésének a hatásait, mikor is szankciókkal sújtja Iránt. Bécsben a közös vagy vegyes bizottság újabb ülésére került sor, és Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, Kína, Japán és Irán vesznek részt. E, ezen a tanácskozáson, amely nehéz volt, de nagyon konstruktív. És sikerült e, egységes e, egyetértenünk abban, hogy kiállunk amellett, hogy az összes fél maximálisan betartsa a megállapodást. Vécsben a vegyes bizottság ülés után azt is eldöntöttük, hogy a szakértőink vizsgálják azt, hogy hogyan lehetne megkönnyíteni az alacsonyabb dúsítási szintű uránium exportját, mi nagyon megnehezült az USA szankciók után nap, amikor volt ez a bécsi találkozás, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság bejelentették, hogy eh, amin már hónapok óta dolgoztak eh, a meg, eh, megegyezésük Iránnal, azok az eszközök, amelyeket elkészítettek, most már operatívak, és a pénzügyi eszközök, és elkezdődhetnek a tranzakciók. Hét EU tagállam jelezte, hogy hajlandó csatlakozni ez a e, pénzügyi mechanizmushoz, és e, öt tagállam bejelentette, hogy gondolkoznak azon a lehetőségen, hogy esetleg ők is csatlakoznak ez a rendszerhez. Beszélünk Európán kívüli országokkal is, amelyek szintén esetleg csatlakoznak. Ugyanis e, az Európa, az iráni megállapodás megőrzése nem csak Európának az érdeke. Itt a régióban fegyverkezési verseny, akár nukleáris vers, fegyverek versenye indulhat el, ezért nem csak a mi lehetőségünk és felelősségünk ez, hanem ez közös felelőssége mindenkinek az egész világon, hogy ez ne így legyen. És még egyszer ez nem két oldal, és nem is multilaterális megállapodás, hiszen egy ENSZ biztonsági tanácsi határozattal ezt egyhangulag elfogadták, ezért az egész világ felelőssége ennek a betartása. Mi mindent megteszünk ennek érdekében. Soha nem gondoltuk azt, hogy ez egy könnyű feladat lesz, és hát nem is így lett, ez tényleg nem könnyű. De nagyon fontos az, amit el akarunk érni. Korábban még soha nem kellett ilyen munkát végeznünk. És biztos vagyok abban, hogyha mi nem lennénk, hát akkor ezt is nem is köttetett volna meg ez a megállapodás, és valószínűleg ma nem élne. Elmondtuk, hogy az iráni nukleáris megállapodás bármilyen megsértése még instabilabbá tenné a régiót, nőne az eszkalálódás veszélye, és hát sajnos igazunk lett, amikor ezt mondtuk. De nem ez a célunk, hogy ebben igazunk legyen, hanem az, hogy javítsuk a helyzetet, és pozitív irányt vegyenek a fejlemények nem szabad becsülnünk eh, az eszkaláció veszélyét, ez eh, valamennyünket érintene, az egész nem csak a közelkeletet, az egész világot, ezért közös érdekünk, hogy tegyünk meg mindent ennek elkerülése érdekében. Együtt eh, vagyunk, közösen lépünk fel, európaiak, és mind továbbra is megteszünk mindent, amit csak tudunk, hogy megmentsük a megállapodást, számos oka van ennek, továbbra is saját biztonságunk érdekében a régió belül nagyon hányatatott régió békéje érdekében tesszük ezt, és fenn kell tartani a kommunikációt, nyitva kell tartani az együttműködést, és diplomáciai megoldásra van szükség. Much. Uh... Elnök, köszönöm szépen. Az első felszólaló Mihály Sojdrová. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Köszönöm szépen a jelentést, amely a Perzsa öbölbeli jelenlegi helyzetről szól. Ez a helyzet egyre problematikussá válik, egyszerűen ilyen ideg gócá válik a világszinten is, és az, hogy az, az a képesség, hogy Irán blokkolni tudja, le tudja zárni a homoszívőbölt, az rendkívül nagy kihatásokkal hat, járna a helyzetre, és ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy enyhítsük a helyzetet. Külképviselő asszony is beszélt erről, hogy mennyi, milyen komoly a helyzet. Most egységesen kell fellépnünk, tárgyalnunk kell, és rá kell szorítanunk Iránt arra, hogy, hogy a megállapodáshoz tartsa magát, még akkor is, hogy hogyha az USA kilépett a megállapodásból. Mi nem akarunk új szankciókat, mi szeretnénk, hogyha a megállapodást betartaná Irán. Elnök, köszönöm szépen. Tonino Picula képviselő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt külügyi főképviselő asszony, valóban nagyon nagy diplomáciai eredmény volt, hosszú évek tárgyalásának eredménye a megállapodás megírása, és az új amerikai kormány kivonta magát ebből. Semmiféle értéke nincs annak, hogy egy ilyen fontos megállapodásból valaki kivonja magát. A megállapodás a nukleáris fegyverek el nem terjedésének, illetve a régió békéjének és biztonságának kulcsa. Teljes nemzetközi közösség, az Európai Unió, az USA és Irán érdeke is ez, és ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a megállapodás éljen továbbra is, és mindenféle eszközzel, többek között kézzelfogható gazdasági előnyökkel is támogatnunk kell azt, hogy a partnerek megfeleljenek az elkötelezettségeiknek hiszen egy növekvő feszültség a már amúgy is instabil régió stabilitását tovább rontaná. Egységesen kell egy világos európai álláspontot kialakítani, és nemzetközi szinten azt megvédeni. Elnök, köszönöm szépen. Nathalie Lószó képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet játszott a Bécsi Egyezményben, amióta az Egyesült Államok kivonultak ebből, Európa felelőssége annál eh, erősebb, nagyobb, hogy fenntartsuk eh, ezt a nagyon fontos elemet, amely világszinten garantálja az atomfegyverek el nem terjedését, stoppolását megvásárlását. Azonban riasztó a helyzet. Egyoldalú szankciókat foganatosít az Egyesült Államok Irán túllépett azon a határon, amelyet meghatároztak számára az urándúsítás esetében a Perzsa öböl súlyos válságot él meg. Itt nagyon sürgős helyzet, az atomstop egyezmény gyengül, a konfliktus kihegyeződik, és a vállalkozások veszélyes helyzetben vannak. Milyen konkrét intézkedést javasol ön annak érdekében, hogy a feszültséget csökkentsük, és milyen javaslatai vannak arra, hogy egy más tagállamokat meggyőzünk arról, hogy csatlakozzanak ehhez az egyezményhez. Köszönöm szépen, Neumann asszony következik. Tisztelt Főképviselő asszony, kedves kollégák! Az iráni nukleáris egyezmény, ez egységes Európai Unió diplomáciai sikerese volt, sikere volt. Nagyon ritka az a helyzet, hogy nők tárgyalták ki ezt az egyezményt, Mogherini asszony ön része volt ennek a csapatnak. Azonban ez a közös vívmány veszélybe került. Miért? Azért, mert az Egyesült Államok felelőtlen vezetője támadja ezt meg és az Irán az irányi rezsim pedig az urándósítást erősíti, növeli, és azért is veszélyben van, mert az európai külpolitika nem elég erős ahhoz, hogy ezt az eszkalációt ellensúlyozza. A legutóbbi perzsa öbölbeli e, e, események azt mutatják, hogy egyetlen szikra, egyetlen szikra elég ahhoz, hogy lángra lobbanjon e, egy régió, és az elkövetkezendő hetekben a feladatunk az, hogy az eszkalációt megakadályozzuk egy olyan régióban, amelyet már most is háború pusztít. Mi a zöldek üdvözöljük azt a döntést, amely a külügyi tanácson született tegnap a helyzet megoldására, az Egyesült Államoknak és Iránnak le kell ülnie, és egyeztetnie kell, de az Európai Uniónak pedig támogatnia kell az Irak által kezdeményezett regionális konferenciát. Ebben minden regionális szereplő egyeztalhoz kellene, hogy üljön, és fenntartható megoldáson kellene, hogy dolgozzon. De egy dologban legyünk világosak, ez csak akkor történhet meg, hogyha az emberjogi jogsértésekről is beszélünk, tehát beszélünk